ország demokratikus fejlődését. Talán túl sokáig vártunk ezzel. Úgy gondolom, hogy 2016 óta a demokratikus vívmányok csökkentek és visszaestek, de az EU-Törökország kapcsolatok fejlődése az EU, a NATO és valamennyi, tagáll- valamennyi tagállam érdeke is. Európának természetesen ébernek kell lenni, amikor a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság sérül, de éppen ezért kéne a konstruktív párbeszédet folytatni ezen fontos országgal. Mindenképpen szükség van erre, ez magában foglalja a szoros párbeszédet a külpolitikában, az védelmi ügyekben, biztonsági ügyekben, miközben fókuszálunk a terrorizmus elleni fellépésre, és katonai együttműködés kérdéseit sem hagyhatjuk szem előtt, hiszen Törökország a NATO egy rendkívül fontos tagja. Végül pedig el kell, hogy mondjam, miközben Törökország az ötödik legnagyobb kereskedelmi partner az EU-nak, és Európa messze leg, a legnagyobb partner Törökország számára, miközben ezt egyébként Németország vezeti. A Vámunió még mindig hiányzik. Éppen ezért azt gondolom, az előkészítő lépéseket meg kéne tenni, hogy továbbfejlesztjük és létrehozzuk a Vámuniót, és ehhez meg kell adni a bizottságnak a szükséges mandátumot. Köszönöm szépen Bosztinár úrnak. Van egy kék kártya. Krisztoforú kolléga volt az, aki ezt jelezte. Parancsoljon, Krisztoforú kolléga. Köszönöm szépen, Bosztinár úr többször beszélt arról, hogy Törökország a partnerünk. El tudná ezt magyarázni itt az Európai Parlamentben, hogy mire gondol ezzel? Mi a, mi a partner? Ilyen provokatív, hát azért egy ilyen fellépés EU tagállamokat támadnak meg, provokatívan lépnek fel vagyis, hogyha Romániát ugyanúgy támadnák, mint Ciprust, akkor ugyanígy reagálni, akkor partner lenne. Tehát, hogyha Románia egy részét nem ismernék el az Európai Unió tagjaként, mint ahogy Ciprusból ezt ismerik, akkor is azt mondaná, hogy Törökország egy hiteles partner, és így kell kezelni? Mm, anélkül, hogy bármiféle szankcióval reagálnánk erre? Kedves kolléga! török, nem román szemmel tekintek Törökországra. Mi itt az Európai Parlamentben vagyunk. Törökország szerepét EU perspektívából mérlegelem itt nem erről van szó, Törökország létezik, földrajzilag ott van, ahol van, katonailag, politikailag ott van, ahol van, és Európa jobban jár, hogyha erőteljesebb kapcsolatokban Törökországgal, és Európa gyengébb és sokkal nagyobb kockázatokkal szembesül, hogyha elvágunk minden szálat Törökországhoz. A, igenis, a török dossziét ne tegyük különböző politikai agendák túszává. Belder kolléga, egy, egy másfél perc. Köszönöm, elnök úr. A hála az, a módosításoknak a török jelentés ö, ö, kiegészült azzal is, hogy felhívjuk a török ö, vallásügyi hivatal, hogy 2019-ben az az 1,7 milliárd eurót, amit kapott Törökország, fordítsák a keresztény vallási jogokra is. Erdogán tanács adója, hogy a sajtóban is olvassuk, azt mondta, hogy ezzel a hivatallal, a valási hivatal igyekszek, igyekszek nyomást gyakorolni az Európai Parlamentre, az Európai Bizottságra, és az Európai Bizottság jelentésére. És a, külön, a DNS hivatal kémkedéssel is vádolható. A 11-es pont szerint a jelentésben antiszemitizmus is érvényesül a, a török társadalomban, és ezt támogatják, és az apró ö, zsidók közösségettől megtagadják a ö, különféle jogait, és ö, súlyos antiszemita vádakkal illetik őket az elnökség részéről is. Ö, ennek semmi értelme elmódosító e-, nélkül az egész jelentésnek. Two minutes. Sáke képviselő két percben. Okay. Köszönöm. Nem működött. Most meg működik. Köszönöm a jó tanácsot. Tudom, meg kell nyomni a gombot. Tudom, hogy meg kell, de nem működött. Na, köszönöm, elnök úr, miniszter úr, bizottság, biztos úr, kedves kollégák. A Törökországról szóló tör török éves haladási, előadási jelentés egyre fájdalmasabb, egyre nehezebb téma minden évben. Most már inkább visszacsúszásról, mint progresszióról beszélünk. És bár az elmúlt években ö, legitim követelés volt az, hogy a ö, pucs felelőseit bíróság elállítják, de az semmit sem indokolja, hogy továbbra is boszorkány üldözéssel éljenek. Több százezer embert bocsátottak el állásából, visszaélnek az, a termés elleni intézkedésekkel és a szükségállapottal, a sajtó és internetszabadságot lábbal tiporják a civil társadalmi vezetőket, mint Oszmán Kavala hamis vádakkal, illetve bíróság elé állítják, az alapjogokat fenyegeti veszély. A hatalmi ágok megosztása, a bíróság függetlenség, és általában a jogállamiság van veszélyben. A nők, gyermekek, LGBT közösség tagjai, a vallási közösségek tagjai, civil társadalmi tagok és más kisebbségek súlyosan megszenvedik ezt. Ám gyakorlatilag minden török csendesen vagy nyíltan tudja, bevallja, mi folyik, és retteg attól, mi következik majd ezután. Hogy mire omolhat még, mi lehet még rosszabb, és ez, ez, a, ez a félelem megbénítja a tanácsot, meg a bizottságot. És vagy lehet, hogy az, az a cinikus gondolat akadályoz meg mindent a cselekvésben, hogy Törökország megállítja a menekülteket, és ez, ez, ez az érdeme minden egyebet árnyékba szorít. Szerintem a hitelességünk forog kockán most, és követelem azt, hogy szavaink és elveink valóságos tartalommal bírjanak, ahogy a korábbi években is volt, amikor az alkotmányreform csomag tekintetében felszólaltunk. Most egy olyan elnöki rendszer állt elő Törökországban az alkotmányváltozással, amely a Velencei Bizottság vizetében is nem felel meg a jogállamiságnak. Szerintem legyünk őszinték és elvalapúak, amikor a menekültpolitika, kereskedelempolitika, politika, külpolitika tekintetében együttműködünk Törökországgal mindig. Ez együttműködés során legyünk figyelemmel az emberjogi helyzetre is. Bodé következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A Törökországról szóló 2018. évi jelentés Sok mindenről szól, gondoljunk arról, hogy mi történt januárban, hogy mi történt a múlt évben. Amikor Törökországban jártam, akkor találkoztam például egy olyan helyi szervezet tagjaival, amely nehézségeket él meg. Tudom, hogy mi történik Törökországban. Említhetném azt, ami Ankarában történt, hogy hogyan bántak a zöldekkel, akiket vádolnak, találkoztam akadémikusokkal, helyi civil szervezetekkel és másokkal, és mindenkitől megkérdeztem, hogy mit gondolnak most azokról a tárgyalásokról, csatlakozási tárgyalásokról, amelyek az EU s Törökország között indultak, és mindannyian nagyon világosan fogalmaztak, hogy tudják, hogy mit művel ez a rezsim, és nagyon remélik, hogy az ajtót nem csapják Törökország orrára ettől függetlenül. A szíriai török fellépésről is beszélni kell. Arról, hogy terroristák jönnek Szíriából, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben Törökország is részt vesz, de mi a célja ennek? A, az együttműködés célja az tulajdonképpen az volt, hogy az összes kurd száját befogják, és ezt a Daesh elleni küzdelem értem, küzdelmet felhasználva tették meg. A kisebbségek is nehéz helyzetben vannak Törökországban. Mi látjuk, hogy Erdogán hogyan viselkedik, a, itt az Európai Parlamentben látjuk, hogy nem veszi figyelembe a mi ajánlásainkat. 2016-ban már megfogalmazott ilyeneket az Európai Parlament. Más országok megszállását is említhetném. Hát ö, szükség van, hogy arra, hogy lépjen az Európai Unió. Nem akarjuk felfüggeszteni a tárgyalásokat, mert ezzel a kisebbségeket hallgattatnák el Törökországban. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Hán úr, Piri asszony, kedves kollégák, lehet, hogy ez az utolsó érdemi hozzászólás, amit az Európai Parlamentben el kell, hogy mondjam, egy ambíciózus kísérlet az, ami történik, de most nézzük Törökországot. Nem csak Törökországról van szó, hanem szolidaritásról úgy általában a tagállamok körében, illetőleg a népek közötti szolidaritásról. Én ciprusi vagyok, és el kell, hogy mondjam mindenképpen, hogy Ciprus ebben a vitában végül is nem merült fel egyelőre, miközben az ország egy részét megszállják. Ez egy fontos tényező. A dolgok meglehetősen képlékenyek itt a törökországi álláspontokat illetően. Egyszerűen nem tudjuk, hogy mit mondjunk Törökországnak, de ők mindig tudják, hogy nekünk mit mondjanak. A néppárt pedig most miről beszél? Arról, hogy felfüggesztenék, vagy akár be is fejeznék a tárgyalásokat a csatlakozásról, de közben szóba kerül a Vámunió elmélyítése. Valakinek től elveszük a kenyeret, de megadjuk neki a kemencét és a búzát. Ez nem működik valóban, tehát nekünk világosá kell tennünk, hogy mit várunk tőlük, mit követelünk tőlünk most egy egész kis rövid időt kérek még, elnök úr. Itt gyakran szóba kerülnek kérdések, azt mondják, hogy minden nemű megoldással szemben nyitottnak kell lenni, de itt egy két államos megoldásról van szó, de kérdezenek meg egy ciprusit. Egy ciprusi ilyet sosem fog aláírni a két állammal államra vonatkozó megoldás. Tehát ezért a ciprusiakkal szemben világosá kell tenni, de a törökökkel szemben is, hogy azonnal meg kell tá- meg kell kezdeni a tárgyások, csak föderatív megoldás képzelhető el. A két állam egy szigeten nem fog működni. Ezért felszólítok mindenkit, hogy legyünk szolidárisak a ciprusi néppel szemben, és a ciprusiakhoz fordulok, egymással szemben is legyenek szolidárisak. Köszönöm szépen. Adtam némi időt, mert ígéret tett arra, hogy ez az utolsó hozzászólása. Carver úr. Biztos úr, elmúlt szerdán orosz és török beszámolók arról szólnak, hogy a Fekete-tengeren gyakorlatokat folytatnak, és Novoszicisbe befutott egy fregat Törökországból. Itt különböző spekulációk alakulnak ki, és a törökök egyébként S-400-as rakétákat is válaszolnak. Ez védelmi rakéták tehát a kérdés az, hogy ezek mire gondolnak ezzel, annak ellenére, hogy Amerika is és egyéb NATO partnerek is tiltakoztak. A brit nép amellett szavazott, hogy elhagyjuk az Európai Uniót. Itt mégis felhívna a figyelmet arra, hogy ijesztő, riasztó fejlemények figyelhetők meg az én abban bízom, hogy az európai választások után a többség feladja ezt a mm, föderalista mantrát, és belátják, hogy a NATO alkotja az alapját a mi európai biztonságunknak. Most pedig az EU katonai képességének fejlesztése véleményem szerint azt jelenti, hogy szövetséget kötünk szinte Moszkvával. Mr. Kár... Köszönöm szépen, Kárvel úr. Borgézi úr egy percben. Köszönöm, elnök úr. Mi elszigetelten az abszolút veszélyt támogatjuk, azt a projektet, hogy befogadunk valakit az Európai Unióba, aki nem való ide, azt mondtuk már annak idején, hogy nem egész Törökország van Európában, egy bizonyos része, igen. A, még a fasizmus idején is elhívtuk a római 1932-es kongresszusra Törökországot, de Törökország laikus volt, nem Erdogán által vezetett ország volt, amely inkább egy iszlám kalifátushoz hasonlít manapság és terroristákat támogat. Az a Törökország, amelyet ma látunk, az illegalitás országa, a demokrácia ellenes országa, és pont ezt az országot választották ki önök, hogy a szíriai menekülteket befogadja, hát gratulálok hozzá ez, ez az ország, ahol mindenki börtönbe kerül, aki nem úgy gondolkozik, mint a kormány. Kezdjük a 155 újságíróval. Szégyen ez. Epididétos kolléga, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés a helyzetet tükrözi, a mostani törökországi helyzetet tükrözi, emberi jogok megsértése, a jogállamiság megsértése, kínzások, letartóztatások, az igazságszolgáltatást lábbal tiporják, embereket kitiltanak az országból, elbocsátanak, és így tovább a ciprusi köztársaságot nem ismeri el Törökország, és sorolhatnám. Tehát szerintem nem kellene, hogy megengedjük, hogy a forrásokhoz hozzáférjenek. A görög felségterületeket, légteret folyamatosan megsértik, a nemzetközi jogszabályokat nem tartják be, tehát ez nem egy két oldalú küzdelem Törökország és szomszédai között, hanem az egész világot érinti, a nemzetközi jogszabályokat rúgja fel Törökország, tehát azonnal le kell zárni a csatlakozási tárgyalásokat, és azonnal be kell szüntetni a finanszírozás biztosítását. Elképzelhetetlen, elfogadhatatlan, hogy mi finanszírozzuk ezt az országot. Preda úr. Köszönöm szépen. Támogatom a néppárt megközelítését, eh, és azt, amit Zomer asszony mondott, és Kati Piri eh, kérdését, felvetett kérdésére azt válaszolom. Két évvel ezelőtt foglalkoztunk már ezzel a tanács, ezt eh, nem vette figyelembe akkoriban, amit mondtuk ugye itt van egy ország, amely egyszerűen blokkolja a Törökország viszonyunk megváltoztatását, miközben vannak olyan tagállamok is, akik másképp vannak érintve, másképp látnak egyes kérdéseket. A Törökország Törökországok vannak barátai is, ezt látni kell, tehát és gondoljunk csak Szarajevóra, ott volt egy választási nagygyűlés, és a Nyugat-Balkán államaiban komoly befolyása van Törökországnak, ezért azt gondolom, hogy jelzést kell küldenünk, egyértelműbb jelzést, mint régebben. Le kell zárni egy történetet, igenis fel kell állni az asztalton. Fleckenstein úr, másfél percben. Elnök úr, kedves kollégák! több százezer ember van a országból, akik országban, akik az alapvető jogaik sérelmével szembesülnek. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak itt az ideje, hogy világos jelzést küldjön, és a csatlakozási tárgyalásokat, amelyek úgyis leálltak, hivatalosan is megszüntessék. Több tízezer ember vár az ítéleteire, miközben a bírósági eljárás nem fair az Európai Parlament követelése, hogy hivatalos és szüntessük meg a csatlakozási tárgyalásokat, ez egy logikus, következetes fellépés, mert már a legutóbbi jelentésükben is ezzel fenyegettünk, hogyha az alkotmányjogi reformot végrehajtják Törökországban. Ez immár megtörtént, és ezért a hivatalos megszüntetése szükség van a tárgyalások vonatkozásában, hogy mindenki lássa, az Európai Parlament egy hiteles tárgyalópartner. partner Felfüggesztésről beszélünk, nem befejezésről. Az ajtó nincs lezárva, csak némileg betoltuk, és azt gondoljuk, hogy a törökországi együttműködést nem szabad alapvetően kizárni, mert egy fontos partnerünkről van szó. Bármennyire keményen is tárgyalunk a török kormányjal, nem hagyhatjuk cserben a civil társadalmat. Éppen most szorul ránk az EU támogatása fontosabb, mint valaha. Az Európai Parlament nem hagyja abba azt a tevékenységét, hogy Szelatin Demitás és sokan mások számára igazságos eljárást követeljünk. Köszönöm szépen. Minut. Köszönöm, képviselő egy percben. Törökország olyan ország, amely soha nem tartozott Európához, és nem is fog Európához tartozni. Ezért helyén való, ha ez a parlament egy kritikus hangú jelentést ír. Nem elfogadható, hogy a tárgyalásokat folytassunk a csatlakozásról Törökországgal, hiszen ez az ország évek alatt bemutatta, hogy egyre inkább iszlám állam formát ölt, mint sem, hogy Európa irányba haladna. És az a befolyás, amelyet Törökország Európában gyakorol, azzal sem értettünk egyet, meg azzal sem, hogy Ciprus egy részét megszállja, és más európai országban élő törököket irányít. Nemet kell mondani, meg kell állítani ezt a folyamatot, legyünk őszinték. Török, a törökökkel mondjuk meg világosan, Törökországnak sosem lehetnek az EU tagjai, nem is lesznek. Köszönöm szépen, alig képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Hán biztos úr. Piri asszony. A 2018-as jelentés végleges szövege nem segít az EU és stratégiai partnerünk közötti konstruktív párbeszéd folytatásában. Nem elfogadható számunkra a csatlakozási tárgyalások felfüggesztése. E, Látjuk, levegyük észre, milyen előrelépéseket tett Törökország nem régiben, áprilisban az akciócsoport Törökországban találkozott, és megállapította, hogy Törökország továbbra is ö, csatlakozik az európai sztenderdekhez és normákhoz közelít a politikai ellentétek ellenére. A monitoring folyamat ö, is folyik a Európa Tanács részéről a miniszterek tanácsa a bírósági reform stratégiáját folytatásáról beszélsz, az emberi alapjogok frissítés és a cselekvési terv, az Európai Emberi Jogi Egyezmény alapján tovább folyik, az a javaslat, hogy formálisan felfüggesszük a csatlakozásokat, negatív hatással lesz a török társadalomra, ahogy a JPC találkozom is elhangzott Ankarában. A, az európai és törökországi választásokra tekintettel legyünk körültékintőek, milyen üzeneteket küldünk a szavazóknak. Szól egy képviselő egy percben. Thank you. Tomorrow this... Köszönöm szépen. Holnap a, a Törökországgal folytatott tárgyalások felfüggesztéséről beszélünk, hivatalos felfüggesztésről. Úgy gondolom, hogy sok minden történt az elmúlt 15 évben, a megkezdődtek a tárgyalások, és számos alkalommal bizonyultak nehéznek a kapcsolatok, de a jelenlegi padhelyzet igenis felhasználható arra, hogy tovább lépjünk, hogyha Törökország elindulna és tovább venne a demokrácia útjába, de sajnos időközben a törökországi helyzet inkább romlott a jogállamiság alapvető jogok a szabadságjog területén. Ezek igencsak nyomás alá kerültek, és embereket, mint Oszman Kavalat elítéltek, és több ezer más ember van börtönben a tárgyalások felfüggesztése véglegesen nem lehet a megoldás. Úgy gondolom a Törökország demokráciát komolyan kell vennünk, és az egyéni és kollektív szabadsági jogok megőrzése érdekében félig nyitva kell tartani az ajtót, ha nem most, akkor a jövőre nézve. Azon emberek érdekében, akik Törökországban élnek, és az emberi jogokért, az igazságoságért küzdenek. Köszönöm szépen, Mikkelsz asszony! Kedves kollégák, Erdogan az elbukott pucsot Isten ajándékának nevezte. Ennek a következményei szerepelnek a e- Törökország jelentésben. Az isteni ajándékot azonban az EU adta a hatalmon lévőknek Törökországban. A menekültügyi megállapodás oda vezetett, hogy nem néztünk oda, amikor az ellenzéket üldözték, az, az Afrini támadás idején sem néztünk oda kellően. Felesznász Uka, Európa parlamenti képviselőt már évek óta fenyegetek Line Güven éjségsztrájkot folytat október óta. Ilyen eszközöket akkor alkalmaz az ember, hogyha semmiféle más mozgástere nincs már. Egyébként pedig a nők helyzete nagyon súlyos, mert folyamatosan alássák az érdekeiket, és hallgatniuk kell, és láthatatlannak kívánják tenni őket. Döntsünk amellett, hogy fagyasszuk be a tárgyalásokat, ezzel párbeszéd képességet mutatunk, és szolidaritást is, mert Törökország nem csak Erdoğan, Törökország mindenek előtt az ellenzék és a civil társadalom. Ők ránk szorulnak, és szükség van a szavazatainkra. Egy eh, kék kártyát mutat egy kolléga, elfogadja? Sojdrova kolléganő mutatja a kék kártyát. Elfogadja a kék kártyát? Mikkel asszony, önt kérdezem. Igen. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársam, hallgattam a szavait. Arról beszélt, arra a tényről, hogy az Európai Unió egy olyan alkuban vett részt, amely alapján csendben maradunk a ö, szabadsághiány miatt Törökországban, annak érdekében, hogy ne jöjjenek a menekültek, meg a migránsok. Hát nem vagyunk csendben, van, akit felmeltük a szavunkat, az EU Törökország delegációban is felhívtuk a politikai foglyok szabadon bocsátására a török kormány. Tudja, miről beszél egyáltalán? Kedves kollégák, emlékeztetni szeretném még arra, hogy volt egy olyan helyzet itt a házban, amikor frakciókat átölelő módon egyetértettünk abban, hogy az EU díllel zsarolhatóvá váltunk, EU-török díllel. Igenis, zsarolhatóság, ami azt jelentette, hogy Erdoğan hónapokon, éveken keresztül az orrunknál fogva vezetett bennünket, és úgy gondolom, hogy ezt tartsuk szem előtt, amikor a saját helyzetünket értékeljük, ne hallgassuk el, hogy mi történt. Ez is része a történetnek, amikor kritikus párbeszédről beszélünk az Erdogan rezsimmel. Castaldo két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez, elnök úr, ez az eszmecsere eh, azt hiszem, hogy nagyon aktuális időpontra esik. A német válaszadók németeket eh, nem kívánatos személynek minősítettek Törökországban. Törökország valószínűleg az újságírók számára a legrosszabb ország az egész világon. Börtönbe csukja őket, és az Erdogán eh, rendszer a médiát elnyomja nagyon súlyos bűnöket követ el. A helyi választásoktól néhány hétre, a nehéz gazdasági helyzetben, ne is említsük még az összes többi súlyos jogsértést. Ankara helyzet egészen rendkívüli. Törökország továbbra is csatlakozási tárgyalásokat folytat tagjelölt ország, miközben ennek nem szabadna lehetségesnek lennie. És ez a parlament persze nem könnyű munkát végzett. Kati Piri előadó bölcsen igyekezte irányítani ezt a dossziót, de már 2016-ban kértük azt, hogy blokkolják a csatlakozási tárgyalásokat, és aztán pedig megszületett a formális hivatalos felfüggesztése vonatkozó kérelem, és ezt talán holnap megerősítjük, de ezek csak a levegőbe mondott szavak, mert a tanácsi a döntés, és a tanács azt a nagy bátor döntést hozta meg, hogy abszolút semmit nem tesz. És arra vár, hogy majd maguktól javulnak a dolgok, ami teljesen irreális és teljesen hipokrit megközelítés. Nem kívánjuk azt, hogy Törökországgal az összes kapcsolatot elvágjuk, mert nagyon fontos stratégiai szereplő a régi, régióban, de alternatívát kell keresni a párbeszédre és az együttműködésre. Ez nem a csatlakozás, hiszen a hitelesség elveszett, a legitimitás elveszett, elveszett. Nagyon komoly jelzést kell adnunk Törökországnak, ezt már régen meg kellett volna adnunk, őszintén szólva, mert egyébként nem teszünk semmi hasznosat sem a mi számunkra, sem pedig a török lakosság számára, és egy nap meg fogják kérdezni, hogy miért voltunk képtelenek lépni. Kolumbiai képviselő következik egy percre. Mikrofont kérünk. Köszönöm, elnök úr. Piri asszony jelentése nem tudja elrejteni az igazságot. A török helyzet több sebből vérzik, aggályokra ad okot. Még a csatlakozás leg vehemesebb támogatói is lapítanak. Kati Piri jelentésében nagyon sok negatívum van, és negatív képet fest a helyzetről, de nem zárja ki egyáltalán a csatlakozás lehetőségét. Ez lényegi kérdés. Törökországnak nincs helye az Európai Unióban, kulturális okokból és akár civilizációs okokból is ezt mondhatnám. Akkor sem, hogyha már ö, régóta ítél a török nép, és, a, és rájuk oda kell figyelni. A Vámuniót modernizálni kell Törökország és az Európai Unió között, mert ez egyelőre a mi gazdasági érdekeinkkel megy szemben, szembe, és a mi gazdáink érdekeivel megy szembe. Mire várunk, hogy legyen még több börtönzés, hogy megsértsenek még több emberi jogot? Arra, hogy meghozzuk hozzuk az egyetlen lehetséges döntést. Én, kedves kollégák, most arra kérem önöket, hogy szavazzák meg az alternatív állásfoglalást, amelyet az én frakcióm, az FDD nyújtott be és zárjuk le véglegesen ezeket a csatlakozási tárgyalásokat. Köszönöm. papadakis dimitris or konstantinos? kostas. Mr. Papadakis, uh, you have uh, the floor. Papadakis úr, önnek adom meg a szót, egy perc. Köszönöm szépen. Törökországban Törökország a maga részéről sérti a görög felségterületet. Komoly kockázatról beszélhetünk, Mindeközben a kormánypárt, a Syriza egészen más szerepet játszik, mint kellene. Az Erdogánnal szembeni kritikák megfogalmazása mellett Törökországot mindig stratégiai partnerként apostrofálják, emellett nagyon fontosak a NATO-hoz fűződő kapcsolatok is, az energetikai az energiaforrásokat is meg kell említeni, és aztán a Ciprus, Ciprus kérdésének megoldása is várat még magára. Érintettek a határkérdések, a nacionalizmust is meg kell említeni, Európai Unió, NATO és más egyéb csoportosulások. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kaza úr a következő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelenlegi török vezetés alatt Törökország eltávolodott az EU-s csatlakozástól a néhány évvel ezelőtti állapotokhoz képest, nem beszélhetünk demokráciáról, a média szabadsága nélkül. Belum Unker helyzete mutatja a törökországi állapotok súlyosságát. Egy olyan újságíróról van szó, aki beszámolt a Paradise Papers-höz kapcsolódó botrányról, és most viszont 13 hónapos börtönbüntetés fenyegeti őt, és különböző büntetések is, mert beszámolt leg, a legmagasabb rangú török politikusok ügyeiről. Egy fiatal édesanyáról van szó, aki esetében a, a büntetés végrehajtása azt jelenti, hogy elválasztják a csecsemőjétől. Ezért felszólítom a bizottságot és a tanácsot, hogy most cselekedjünk, követeljük azt, hogy a török hatóságok ejtsék a vádakat Pelum Unkerrel szemben. Kirkosz képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr! A csatlakozási tárgyalások felfüggesztéséről beszélünk Törökország esetében. Weber úr azt mondta, hogy Törökországnak nincs helye az Európai Unióban, teljesen függetlenül attól, hogy mit tesz. A Siemens és a Deutsche Bank megállapodást kötött a török autópályák megépítéséről. Ez azt mutatja, hogy milyenek is a kapcsolatok Törökország és az EU között. A kopenhágai kritériumok fontosak. Erdogan elfogadhatatlan módon sérti meg a jogállamiság szabályait, sokak nevét felsorolhatnám ehelyütt, akik börtönben ülnek jelen pillanatban, de továbbra is úgy teszünk, mint hogyha semmi nem történt volna, kéz kezet mos, elv szerint cselekszünk, és a görög, görög kormány is ezt sérelmezi. Van Ordon képviselő, egy perc. Thank you very much, President. Well... Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem mindig is az volt a véleményem, hogy Törökország maradjon közöl, közel hozzánk. Nem szabad, hogy illúziókat tápláljunk ugyan, de mindemellett a csatlakozási tárgyalások mind az EU-nak, mind Törökországnak pozitívan alakult. E, néha e, jobb utazni, mint megérkezni, egy mondás szerint, ez az utazás már 15 éve éve tart, egyesek szerint már 30 éve. Most miért kell csöbörből vödörbe esni, és ezt felfüggeszteni? Ez nyilván nem az Európai Unió érdekében áll, nem áll az Európai Unió érdekében a szomszédjával összeakasztani a bajszát. Az elmúlt időszakban volt előrelépés Törökországban, egy, egyes területeken jobban, máshol nem annyira. Egy dolog, ami nagyon fontos, Ciprus, Ciprus kiemelése. Európa demokráciáról beszél, de közben elfelejti a ciprusi sziget népességének egyharmadát. harmadát pedig nagyon fontos lenne, hogy ennek a lakosságnak a képviseletét is biztosítsák, akár egy török-ciprusi képviselővel például. Majten úr, ma megint csak arról van szó, hogy előkészítsük Törökország csatlakozását az EU-hoz, de itt tulajdonképpen már nem is beszélhetünk erről, mert Törökország iszlámország ma, a boszporuszi kalifa uralja, aki egy diktátorhoz hasonlít. Semmi köze nincs egy e, nyugati e, értékközösséghez, nem tartozik az Európai Unióba. Az én frakcióm már többször kérte azt, hogy a csatlakozási tárgyalásokat ne csak felfüggesszük, hanem fejezzük be, zárjuk le, eddig ezt hiába kértük. De most úgy tűnik, hogy egy új esélyünk van, hiszen Manfred Weber múlt héten azt mondta, hogy a csatlakozási tárgyalásokat lezárná, eh, hogyha eh, bizottsági elnök lesz. Miért várjunk erre? Miért nem cselekszünk most, kedves CDU, kedves CSU? Most itt dönthetünk erről a parlamentben, szavazzák meg a 17-es módosító javaslatomat, ebben azt kérem, hogy zárjuk le a csatlakozási tárgyalásokat, és öntsünk tiszta vizet a pohárba még a választások előtt, és mondjuk meg még a választások előtt, hogy hogyan állunk ez a témához. Köszönöm szépen, Marosi képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy néhány oldalas, nagyon szépen fogalmazott szöveg van itt előttünk, de ez nem felel meg a politikai valóságnak. A politika annak művészete, hogy a hatalmunkat tudjuk gyakorolni. Az Európai Unió a leglassabban növekvő része a világnak, míg Törökország az erejét fitoktatja, és az az ellenségeivel szemben könyörtelenül lép fel. Ez az állásfoglalás, amely örül annak, hogy Törökország a NATO tagja, hát ez teljesen naív megállapítás. Nemrégiben török és orosz erők katonai gyakorlatának lehettünk tanúi, aztán az SS 403-as rendszert se felejtsük el, amelyet Törökországba küldtek, e, és Törökország a birodalmát építi újra. Köszönöm szépen, Dinosz képviselő, következik egy percre. Πριν δύο χρόνια από αυτό το βήμα είχα επισημάνει τον ύπουλο τρόπο με τον οποίο η Τουρκία του Köszönöm szépen. Amilyen módon Erdogán vezeti Törökországot, és minden erőfeszítést megtesz azért, hogy több milliárd eurót szerezzen Törökország számára, hogy a migrációs problémát megoldja. Itt szabásértése került sor még a Schulz elnök idején. Aztán 5 milliárd eurót is kapott még a migrációs témában. Schulz hazament, nem volt sikeres a hazai politikában, de katasztrofális döntéseinek megvannak a következményei. Weber is retorikusan lép fel, hiszen itt nem látjuk, hogy a demokratikus értékek érvényesülnének. Akár szeretjük, akár nem, a következő választásokon Európában új időszak fog kezdődni, és nagyon fontos, hogy a nemzeti erőknek kell előtérbe kerülnie a nemzetközi erők hangsúlyozása helyett. Delange képviselő. Ja, dank wel. I'm eh, sorry, my Elnézést, mondja az elnök, Delange asszony. Semmi gond. Most kezdem az egyperces felszólalásomat. Szeretnék köszöntet mondani az előadónak a jelentésért, Piri asszony. Egyáltalán nem könnyű nagy többséget szerezni a külügyi szakbizottságban, itt a parlamentben, de ezt sikerült, úgyhogy gratulálok ehhez. Ez a vélemény erősebb, mint a korábbi, és itt most nem az a lényeg, hogy a tanácsnak feleljünk meg. Ugyanakkor sajnálatosnak tartom, hogy kialakultak olyan hangok, amelyek föl szeretnék függeszteni a tárgyalásokat, sőt néhányak abszolút le akarják ezeket állítani. Ha meghallgatjuk a kollégákat, akkor azt halljuk, hogy egyre messzebbre került Törökország az EU-tól, és ennek a természetes következménye, hogy alternatív partnerségi, partnerségi lehetőséget kell felajánlani. Nem kellene kiönteni a gyermeket a fürdővízzel együtt, hanem megoldásokat kell keresni és Piri asszony, úgy gondolom, hogy sajnálatos, hogy az ön módosítója a 21-es tartalmazza a felfüggesztést, az európai ambíciók továbbra is érvényesülnek, elnök meg félbeszakítja a felszólalát. Még egyszer elnézést kérek, épp a papírokat néztem, tudom jól a nevét, és elnézést, hogy rossz néven szólítottam. Következő felszólaló López úr, egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Kati Pirinek, az előadónak a munkájáért, nem csak az EZV, hanem az elmúlt öt évi fáradhatatlan munkájáért Törökországgal folyamatosan foglalkozott, és ez nem mindig volt könnyű. Most egy ennedik figyelmeztetést küldünk a parlament nevében Erdogának, itt az elmúlt évek fejleményei során ez többször bekövetkezett, ugye a államcsínyről is sort került, láttuk, hogy hogyan teszik teszi tönkre a közigazgatást, hogy a emberi jogokat sárba tiporják, nem tartják tiszteletben a kisebbségi jogokat, újságírókat tartóztatnak le napról napra. És ami az utolsó csepp volt a pohárban azok az úgynevezett alkotmányi reformok, amelyek Törökország identitását kívántak megváltoztatni. Egy modern Törökországból monolitikus Törökországot kívánnak alakítani. De azért lenne egy fontos üzenet. Erdogan nem egyenlő Törökországgal. Tartsunk fönn tárgyalási csatornákat. Melyek legyenek ezek? például a Vámunióval kapcsolatos tárgyalások, aztán a vízummentesítési tárgyalások, azért, hogy Törökország visszatérjen az emberi jogok és a jogállamiság útjára. Teokharus képviselő, egy perc. Mikrofon. Most működik? Köszönöm, elnök úr. A jelentés nem veszi figyelembe a ciprusi témában az alapjogi sértéseket. Sőt, a jelentés hazugságokat támogat, hiszen azt tartalmazza, hogy megállapodás született ebben a témában. Ez a megoldás ez nem kompatibilis az Európai Uniós értékekkel. tehát Ciprus érdekeit nem veszik figyelembe. Nagyon fontosak a katonai erők is. A jelentés mentesíti Törökországot az alól, hogy nincs megoldás a ciprusi problémára, és nem ismeri el a ciprusi köztársaságot. Mit jelent az például, amikor azt írják, hogy a vám megállapodásról kell tárgyalni, amikor a jelenlegi nincs is hatályban? Törökország fenyegetést jelent. A jelentésben hazugságok szerepelnek, és gyakorlatilag nem veszik figyelembe az én országomnak az érdekeit. Támogat egy diktátori rendszert az EU szomszédságában. Az elnök megszakítja a felszólalót. Évről évre egy perc országom számára a legfontosabb témára Törökország elfoglalta országom egy részét. Elnök, teljes mértékben ezt megértem. Nagyon fontos témákról beszélünk, amelyek fontosak számunkra, de attól tartok, hogy a szabályok mindenki számára érvényesek kell, hogy legyenek, és az én kötelezettségem, hogy betartassam az értékeket. Egyébként a felszólalás alapján teljesen egyértelmű volt az üzenete. Köszönöm szépen, Arnatú képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. 1999-ben az Európai Tanács hivatalosan elismerte, hogy Törökország az Európai Közösség jelölt állama. 20 évvel azután ez a jelentés azt követeli, hogy függesszék fel a tárgyalásokat, tehát a parlament megint köntörfal. Az miért engedjük meg ezt a kétszínűséget? Megint 20 évet kell várni arra, hogy megmondjuk Törökországnak, hogy soha nem lesz tag? Annak ellenére, hogy az Európa barátok, az európeisták gondolkodnak. Mi mindig egyértelműen fogalmaztunk. 1986-ban Jean-Marie Le Pen elmondta egy beszédében, hogy Törökország nem európai se a geográfia, se a történelem, se a kultúra színpadán, függetlenül attól, hogy mit mondanak a multikulturális, multikulturális Európa rajongói, és függetlenül attól, hogy Erdogán vagy Sirák annak idején azt mondták, hogy Európa ne legyen keresztény klub. Törökország iszlamizálódott Konstantinápoly bukása óta, akkor még a lakosság egynegyede keresztény volt, most már csak egy százaléka, ez egy tragédia, és ezért követeljük a tárgyalások megszüntetését, nem csak felfüggesztését. Köszönöm. Sojdrova asszony következik egy percre. Dámy a pánové, Turecko je náš strategický... Hölgyeim és uraim, a Törökország stratégiai partnerünk migrációs és biztonsági témákban egyetemben el kell, hogy ítéljük amikor a terrorista ellenes témákkal, erőkkel visszaélnek, és ilyen alapon hallgathatják el a politikai ellenzéket. A török delegáció kereteiben mi újra és újra kérjük a politikai fogvatartottak szabadon bocsátását. Törökország politikai képviselőinek is érdeke a párbeszéd folytatása, az Erasmus és egyéb programokban a részvétel. Én nem kívánom különösebben támogatni Törökország csatlakozását az EU-hoz, de abban hiszek, hogy minden eszközt meg kell ragadni, hogy a civil szervezeteket tudjuk támogatni, az emberi jogok érvényesülését is tudjuk ösztönözni Törökországban. Az Európai Parlamentnek a társadalmi tárgyalások felfüggesztését ösztönzőként kellene használnia egy újfajta kapcsolat kialakítása érdekében. Papadakis képviselő, egy perc. Elnök úr, elnézést, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy abszurd helyzet. Megint próbálunk megkeresni bizonyos érdekeket. Megszakad, van, aki azt mondja, hogy szakítsuk meg a kapcsolatokat, ugyanakkor a Vámunió Törökországgal fel akarjuk frissíteni. Ez azt jelenti, hogy nincsenek kötelezettségek Törökország számára. De ezzel egy időben a mindkét oldalon a gazdasági érdekeket is kívánunk szolgálni az EU oldalán és a török oldalon, és eh, valóban ezt akarjuk. Eh, próbáljuk tisztázni a dolgokat. Tényleg azt akarjuk, hogy eh, Törökországnak legyen európai perspektívája? Igen, de azzal a feltétellel, hogy az uniós értékeket, elveket tiszteletben tartja. Gondoljuk ezt újra végig. A mi politikánkkal mit sikerült elérni? Egyre több a fogvatartott, egyre több az újságírót tartóztatnak le, Ciprus 40%-át továbbra is elfoglalják. Marias képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Ami a mai témánkat illeti, összesen 2500 beszédet tartottam a ciklus ideje alatt az Európai Parlamentben, és Törökországról is többször szóltam. Törökország továbbra is Ciprus területének jelentős részét megszállás alatt tartja, fenyegeti Görögországot, és többször megsérti a görög felségvizeket és légteret. Törökország továbbra sem tartja be a nemzetközi szabályokat, és nem, tesz, nem teszi lehetővé a görögök számára, hogy bizonyos területekhez hozzáférjenek. Úgy gondolom, hogy ez bizonyos, tiget, ez bizonyos szigeteken történik, és úgy gondolom, hogy ezt a témát többször is szóvá kellene tenni, sőt szankciókat kellene foganatosítani Törökországgal szemben, gazdasági és diplomáciai értelemben egyaránt. Most terítékre került a csatlakozási tárgyalások felfüggesztése, de szerintem véget kellene vetni ezeknek a tárgyalásoknak, sőt a Törökországnak folyósított finanszírozásnak is. Csak a képviselő a Liga azt mondta, hogy Törökország ne csatlakozzon Európához, és továbbra is ezt fogja mondani. Miért? Azért, mert ez egy őrült projekt, ez büntetendő az, hogy beengedjünk Európába egy olyan országot, amely 100%-ban iszlám, ez teljesen és véglegesen tönkretenné a nyugatot. A Liga azt mondja hogy erre, hogy nem. Öt állampolgárból egy török támogatja az ISIS-t 3 millió menekült van jelen Törökországban. Az Európai Bíróság azt mondja, hogy több mint 3000 bűncselekményt követtek el az emberi jogi jogsértés területén kiskorúak ellen, nők ellen. Ez csak néhány ok, amiért mindig is nemet fogunk mondani Törökország csatlakozására. Törökország belépésére Európába. Őrültség lenne és bűncselekmény lenne, hogyha tovább vinnénk egy olyan projektet, amiben már 15 milliárd eurót fizettünk ki az állampolgárok pénzéből, azért, hogy Európát behozzuk, hogy Törökországot behozzuk Európába. Ezt a pénzt inkább költsük az olaszokra, költsük az európaiakra, akiknek szüksége van rá. Az elnök megszakítja a felszállat. Adamov képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr! mindannyiunk számára világos, hogy egy teljes jogú török EU tagság nem valószínű jelen pillanatban. 2005-ben megkezdődtek ugyan a csatlakozási tárgyalások, de semmi nem garantálta akkor sem az, a teljes jogú tagságot. A médiaszabadság, az emberi jogok, az alapvető jogok területén gondok mutatkoztak, és ezek mind-mind ezek kulcsfontosságú EU-s értékek. Továbbra is sokan vannak az országban, akik nem értenek egyet azzal, ami Törökországban történik. Fontos, hogy az Európai Unió elősegítse a politikai reformokat, hogy ezáltal is előmozdítsuk a demokráciát Törökországban. A külpolitika, a biztonságpolitika területén, a terrorizmus elleni küzdelem területén azonban nagyon fontos előrelépések történtek. Kérdés, hogy a szövegben ajánlott felfüggesztése a tárgyalásoknak célra vezető-e, és mi lesz azokkal a török polgárokkal, akik Európa barát álláspontot képviselnek? Nem a radikalizáció és iszlamizáció felé ö, vezetjük ezzel az országot. Köszönöm szépen, hogy a Freund képviselő Személyesen is köszönetet mondat, mondtam már eh, Péri Katénak, és ezt most nem fogom itt megismételni. Sokáig eh, újságíró voltam, és nagyon aggódom a törökországi média helyzete miatt. Nem javul a helyzet Törökországban, ugyanis továbbra is újságírók ülnek börtönben csak azért, mert végzik a munkájukat. Az is elfogadhatatlan a számomra, hogy külföldi médiaképviselők akkreditációját megvonják. Így történt ez a CDF és a Berliner Tagesspiegel tudósítóival. Max Zirngast esete külön foglalkoztat minket osztrákokat, négy hónapig ült ez az újságíró a börtönben, és továbbra sem hagyhatja el Törökországot. Mindezek ellenére azt is látni kell, hogy a törökök 50%-a elutasítja a kormány álláspontját, előttük nem csaphatjuk be az ajtót. Nem a török lakosság ellen irányul a jelenleg tárgyalt szöveg, hanem az Erdogan kormány ellen. Világosra kell tennünk az emberek számára, hogy a demokratikus és Európa barát erőket Törökországban nem adjuk fel. Köszönöm. Köszönöm, Dzsambacki úr, egy perc. Köszönöm szépen. Telicska úr, gratulálni szeretnék Péri asszonynak a jelentéshez. Végre egy olyan jelentés született Törökországról, amely megfelel a valóságnak. Törökország nem európai ország, Törökország beavatkozik szomszédai belügyeiben, példának említhetném Bulgáriát is. Ez a fajta beavatkozás más országok belügyeibe elfogadhatatlan. Mind ami a bulgáriai muzulmánokat illeti, mind ami azt a kísérletet illeti, hogy befolyásolt, befolyást gyakoroljanak a bolgár politikai pártokra és az ország életére. Ez elfogadhatatlan, és ezért ragaszkodom ahhoz, hogy a tárgyalásokat szüntessük be. Remélem, hogy a holnapi szavazás alkalmával megerősítjük ezt, és ezáltal kötelezzük a bizottságot, hogy ő egyszer mindenkorra hagyjon fel a tárgyalásokkal, vessen véget nekik. McAllister képviselő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 Köszönöm szépen. A szabad sajtó és a véleménynyilvánítás szabad, eh, szabadság az egyik alapérték az Európai Uniónak, és minden demokrácia alapértéke. Ezért a jelentés 8-as pontját emelném ki, eh, amelyben arra utal Kati Piri, hogy eh, aránytalan és önkényes intézkedésekre kerül sor Törökországban, amelyel a sajtószabadságát csökkentik, korlátozzák. Csüt, vasárnap több német eh, korrespondensnek kellett elhagyni a Törökországot, mert indoklás nélkül nem hosszabbították meg a munkaengedélyüket, eh, és most már a külföldi tudósítókat is tehát meg akarják félemlíteni. A belföldi kritikusokat eh, terroristának nevezik, a külföldi tudósítókat pedig, és most idézek, Törökország ellenségének. Ezt az Európai Parlamentnek mindenképpen bírálnia kell, ezt nem lehet eléggé bírálni. Köszönöm szépen, Mamikins képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm Kati Pirinek ezt a nagyon jó jelentést, és fontos munka ez. Ami az USA csapatainak kivonását illeti Szíriában, most Törökország még fontosabb az Európai Unió számára a közel-keleti probléma megoldása szempontjából kulcsfontosságú játékos szereplő Törökország a szíriai konfliktus megszüntetésében. Az EU diplomáciának fontos szerepe van a béke elkötelezettség tekintetében, az asztanai folyamatot támogatni kell, és stabilizálni kell a régiót. Ne felejtsük el, hogy Törökország és orosz országtól is függ a humanitárius katasztrófa megszüntetése. Ki kell használnunk a lehetőséget, és támogatni kell a béketárgyalásokat. Az asztanai folyamat kulcsfontosságú, főleg abban, hogy megakadályozzuk azt, hogy a külföldi harcosok támadásokat végezzenek. Köszönöm, Demes Márker képviselő, következik egy percre. Köszönöm szépen. Itt egy olyan jelentést olvasok, amely nagyon is kritizálja a Törökországot, és pontosan felsorolja, hogy mi az, ami nem működik az országban, főleg a 2016-os pucsóta. Amit azonban nem igazán látok, azok a következtetések. Például az, hogy ne fizessünk európai támogatást Ankarának, ne finanszírozzunk az országot. Az IPA 2-es eszközök is fontosak lehetnek. Lehet, hogy ez egy kicsit alacsonyabb összeg, de mégis hát ez is részét képezi a törökországi támogatásnak. Ennek nem igazán volt hatása, hiszen Törökország továbbra is totalitárius irányba halad a csatlakozási tárgyalásokat be kell, le kell állítani, nem csak felfüggeszteni, megszüntetni. Ami pedig a vámunió kibővítését illeti, ez rossz jelzés. Ezzel akarjuk csalogatni Törökországot, ösztönözni arra, hogy reformokat hajtsanak végre. Aztán a liberalizáció nem történik meg, kár, hogy ezek a következtetések nem szerepelnek a jelentésben. Köszönöm. Krisztoforú képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy eh, ami ezeket a témákat illeti, a mi feladatunk az európai értékek képviselete. Ez csak akkor működik, hogyha Törökországot arra kényszerítjük, hogy az állásfoglalásokat, jelentéseket tartsák be, az ígéreteiket tartsák be, de nem tartanak be semmit. Erre reagálni kell. Törökország megsérti az értékeket, alapjogokat, alapértékeket, például Cipruson, ahol az ország egy részét megszállva tartja, vagy a légtérszabadság ellen vét, tehát itt reagálnunk kell ezekre a dolgokra. Hogyha ami a jelentésben szerepel, ha azt nem vezetjük be, akkor mi is felelősök leszünk a folyamatért. Valóban meg kell valósítanunk azt, amit követelünk. Érthetetlen az, hogy a vámóniót akarjuk kiterjeszteni, anélkül, hogy eh, Ciprust elismerné Törökország. Holott Ciprus jó szándékkal viseltetik, és ez továbbra is nyíltsebb. Köszönöm, Rodriguez képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Mindenki tudja, hogy Törökország milyen fontos szerepet játszik, főleg ami a szíriai háború hatásainak csillapítását, illetve a menekültek befogadását illeti, de közben azt is tudjuk, hogy 150 ezer embert tartóztattak le, 80 ezer bírátnak a munkáját függesztették fel, 140 ezer weboldalt állítottak le, ráadásul a török civil társadalom pedig számít ránk az Európai Uniónak nagyon fontos szerepet kell játszania, a passzarel szerepet kell játszania, a diplomáciának köszönhetően.